So, liebe Kollegen. Tehát kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kezdjük el az ülésünket, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ülését. Az első pontunk a rend elfogadása. Mivel ilyen sok pont szerepel a napi rendünkön, és mivel vannak fontos kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk majd a koordinátorok ülésén, azt javaslom, hogy az ötös pontot halasszuk el a mai napról egy későbbi időpontra. Ezt később pótolnánk be. Szeretném, hogyha szavaznánk erről, ki támogatja, hogy az ötös napi rendi pontot elnapoljuk. Köszönöm egyértelmű többség, úgyhogy az ötös pontot elhalasztottuk. Van-e egyéb megjegyzés vagy észrevétel a napirendel kapcsolatban? Nincs. Akkor a napirendet így ebben a formában elfogadtuk. Következik a második pont. A jegyzőkönyvet, ahogyan szoktuk, jóvá hagyjuk, hagyottnak minősíthetjük, amennyiben az ülés végéig nem érkeznek megjegyzések fenntartásuk ezzel kapcsolatban. Következik a hármas pont, szintén a szokásunknak megfelelően interneten keresztül megtekinthető, meghallgatható az ülésünk. Úgyhogy számíthatunk arra, hogy munkánk során figyelnek, hallgatnak bennünket. Néhány rövid közleményem is lenne. Az EU India kapcsolatok eh, témájában, valamint a kereskedelmi kapcsolatok témájában történt eh, némi előrelépés, elmozdulás. Január 18-án ismét eh, találkoztak a felek, és további ülésekben állapodtak meg TTIP. Hosszú ideje renden van már, eddig kevés előrelépés történt, a következő forduló pedig 22-én kezdődik, itt Brüsszelben kerül sor erre. Remélem, hogy a kényes kérdéseknek ott majd neki tudunk veselkedni. A TTIP-pel összefüggésben természetesen van egy fontos fejlemény, ez pedig az adatok áramlására vonatkozik az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Emlékeznek arra, hogy az Európai Bíróság a Safe Harbor megállapodást jogszerűtlennek minősítette, megdöntötte, és ezért új egyeztetésre volt szükség, úgyhogy amint a szöveg végleges változat előttünk lesz, ezt meg is fogjuk vitatni. A következő forduló pedig a, kereskede, a környezetvédelmi témában március 2 és 4 között kerül megrendezésre, tehát itt is számíthatunk bizonyos előrelépésre. Az EU-Vietnám kereskedelmi megállapodás pedig nyilvánosságra került, és úgy gondolom, hogy ennek a lényegi elemeit, mint például a fenntarthatóságra vonatkozó fejezetet meg lehet tekinteni, el lehet olvasni. Ezzel pedig áttérhetünk a következő pontra, ez a négyes napirendi pont. Örülök annak, hogy eh, itt van velünk Sandra Polaszki, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgató helyettese. Köszöntöm. Tisztelt kollégák! Tartottunk már bizonyos stratégiai egyeztetéseket, hogy a 21. század kereskedelmi politikáinak részleteit megvitassuk. Pakal Lami, itt járt Mari Kinimi, tehát a WTO, az OECD képviseletében, és ami nagyon fontos, a 21. század kereskedelmi politikája szempontjából, ez természetesen a munkavállalók, munkavállalói jogok, valamint az alapvető ILO egyezmények tiszteletben tartása, betartása. Éppen ezért örülök annak, hogy eljött hozzánk. Ezekről is beszélünk majd a kereskedelmi preferenciák kapcsán a GSP vonatkozásában lesz ugye egy meghallgatás ebben a témában. Tehát az ILO standardok átültetése, gyakorlati megvalósítása kulcsfontosságú eleme az EU kereskedelmi politikájának. Örülök tehát, hogy eljött, és most meg is adom önnek a szót. Uh, good afternoon. Uh, let me start by thanking jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönet mondani a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak és Langálnök úrnak, hogy eljöhettem ide erre a mai ülésre. Azt hiszem, az lenne a legokosabb, hogyha most először áttekintést adnék arról, hogy mi az ILO szerepe nemzetközi kereskedelmi és nemzetközi gazdasági kérdésekben, milyen a mandátumunk, honnan eredezhethető ez, illetve hogy kapcsolódik mindez ennek a szakbizottságnak a munkájához, illetve egyéb kormányok munkájához, amelyek szociális és egyéb kérdéseket jelenítenek meg különböző nemzetközi kereskedelmi egyezményekben. Utána pedig szívesen válaszolok majd kérdésekre. Az ILO számára nagyon fontos az önök szakbizottságnak munkája, nagyon fontos az együttműködés az, egy, az általánosságban az Európai Parlamenttel és az önök szakbizottságával. Szerintem nagyon jó irányba halad ez az együttműködés. Több kollégám is eljött már ide a szakbizottságba, Holnap is itt leszünk például a GSP plusz értékelésénél, és úgy gondolom, hogy ez mindig hasznos. Az ILO természetesen a jövőben is szívesen támogatja majd a szakbizottságukat, mandátumunk körében vagy keretein belül száz éves az ILO. A Versailles szerződés kapcsán hozták létre. Az 1919-es alkotmányunkban az olvasható, hogyha egy nemzet a mm, munkajogot nem jeleníti meg törvényei között, az azt jelenti, hogy más nemzetek számára okoz károkat. Azt hiszem, ez még a mai napig is igaz. 1998-ban, ezt egy nagyot ugrunk, 125 tagállamot számoltunk, itt vannak munka, és eh, nagyon sok a tagunk is, egyéb tagunk is, tehát vannak munkáltatói szervezetek és munkaadói szervezeteink is tagjaink között. Nagyon fontos az, hogy van egy nyilatkozatunk, amely az alap munkajogokról szól. Van négy ilyen alapjog, amit mindenkinek el kell fogadnia, ez minden tagállamunk ezzel egyetért, függetlenül attól, hogy eh, milyen gazdasági fejlettséget értek el, és hogy milyen egyéb egyezményeket írtak alá. Erre azért van szükség, mert a szociális előmozdulás, illetve a, a gazdasági előmozdulás közötti kapcsolatot meg kell tartani. A társulási szabadság, a kollektív, a kollektív szerződésekhez való jog, a, a gyermek munka tiltása, illetve a munkahelyi diszkrimináció tiltása, ez a négy fő jog az, amit mi mindenképpen mindenkivel elfogadtatunk. Ez egyébként 8 egyezmény szóra erről. Tíz évvel ezelőtt ismét előre léptünk, és a szociális igazságról szóló, globali, eh, tisztességes globalizációt megcélzó, alapvetően méltányos munkáról szóló egyezményt fogadtunk el. Ezek pontosan ezekről, ez pontosan azról, arról a négy alapjogról szól, amit az imént említettem. De nagyon fontos itt a szociális védelem, a szociális párbeszéd, illetve hogy mindenkinek legyen hangja a munkahelyén. Ez a nyilatkozat a titkárságot is vezeti, illetve a különböző tagállamokat is, hogy ennek szellemében folytassuk például a nemzetközi kereskedelmi politikát is. Ez a nyilatkozat azt jelenti, hogy tagjainknak segítséget nyújthatunk kétoldalú vagy többoldalú kereskedelmi megállapodások kapcsán, amennyiben ezt mandátumunk lehetővé teszi. Egyébként az elmúlt években a kereskedelmi kérdésekben nagyon komoly tanulmányokat végeztünk, sokszor az, az Európai Bizottsággal vagy más intézményekkel egyetértésben. Fontosnak tartjuk, hogy a kereskedelem, a gazdasági fejlődések és a szociálpolitikát integráltan vizsgáljuk. Hogyha koherensek vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy a kereskedelem hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkajogot elősegítsük, hogy nagyobb legyen a, vagy kisebbek legyenek az egyenlőtlenségek, illetve általában, hogy a szociális célokat jobban meg tudjuk valósítani. Egyre több munkajogi kitétel van a elmúlt évtizedekben a különböző két oldalú vagy több oldalú nemzetközi szerződésekben. 2013-ban a kereskedelmi különböző kereskedelmi egyezmények 80%-a tartalmaz munkajogi kitételeket. Ez a növekedés annak is betudható, hogy nagyon sok olyan ország is aláírt kereskedelmi szerződéseket, például az EU, az USA és a Kanada, ahol nagyon jól állnak a munkajoggal, illetve egyre inkább feltörekvő országok is, vagy például Kína is egyet ö, aláírnak olyan szerződéseket, amelyekben szerepelnek ilyen kitételek, ilyen záradékok. Nagyon sok a konkrét hivatkozás az ILO egyes egyezményeire, például az alapjogokra, de már a 2008-as nyilatkozatot is egyre többen idézik, ez a méltányos munkáról szól. Tehát nagyon sok olyan kereskedelmi egyezmény van, amely ezekre az eszközökre, jogi eszközökre ural, és azt gondolom, hogy ezáltal csak jót tehetünk, hiszen ez egyfajta felfelé ö, mutató, tehát minőségnövelő ö, tendencia de nagyon fontos az, hogy úgy történjen mindez, hogy a vonatkozó ILO egyezményeket betartsák ezek az egyezmények. Felülvizsgálati rendszere is van az ILO-nak, akkor lép ez életbe, hogyha az egyes tagállamaink nem tartják tiszteletben az általuk aláírt egyezményeket. Ez mindenféle kontinensen, mindenféle országban, különböző jogrendszerekben érvényes. Komoly szaktudásunk van ezeken a területeken, és bizony ott is komoly tapasztalatunk van, hogy mit jelent konkrétan az, hogy valaki megfelel vagy nem felel meg ezeknek az egyezményeknek. A nemzetközi alap munkajogi szabadság, vagy szabadságjogokon túl Sokszor a párbeszéd vagy a szakmai segítségnyújtás is szerepel az egyezményekben, főleg a kereskedelmi partnerországok esetében, és sokszor mindez az ILO segítségével történik. Függetlenül attól, hogy ránk, vonat, hogy ránk utalnak-e az egyezményben, mi akkor is jelen vagyunk, több mint 180 országban vagyunk jelen, akkor főleg azokban az országokban fontos a jelenlétünk, ahol fejlődő országokról van szó, ahol meg kell erősíteni a munkajogokat. Sokszor a kereskedelmi partnerek hamar megtalálnak minket, hiszen gyakorlatilag mindenhol jelen vagyunk, és pontosan ismerjük ott a terepen is, hogy milyen problémákkal küzdenek az adott országban. Nézzük most konkrétan az ILO-EU együttműködést. Eddig általános bevezetőt tartottam, mint mondtam, nagyon sok olyan ország van, amely, ez egyre több olyan ország van, amely ezeket az áradékokat beteszi a különböző egyezményekben. Nos, nagyon sok európai szabadkereskedelmi egyezményben utalnak ránk az alapjogok, alapmunkajogokra, illetve hogy konkrétan milyen tagállami jogszabályok felelnek meg ezeknek a nemzetközi jogszabályoknak. Van egy jó példa egy ilyen szabadkereskedelmi egyezményre, ez az EU Korea szabadkereskedelmi egyezmény. Ezekben a kérdésekben, tehát például a munkahelyi diszkrimináció kérdésében az 1.11-es ILO alapegyezményt hasz, jelöli meg a Nemzetközi Kereskedelmi Egyezmény, ez a kereskedelmi Egyezmény. A GSP Plus rendszernek megfelelően ugye, együtt működünk a, az ezzel foglalkozó főigazgatósággal is. Ebben felhasználjuk, illetve alap, alap munkánk a, a nyolc munkajogi alapérték. Guatemala, Guatemala, Pakisztán és Mongólia esetében például régiben kezdődött, kezdődött el egy folyamat, ebben arra próbáljuk őket rávenni, hogy, hogy tartsák tiszteletben az egyezményeket, de egy hasonló folyamat például Kábu, az ötfoki szigetek, illetve Paragvaj esetében is elindult. Októberben egy nyilatkozatot adtunk ki, egyben azt próbáljuk elérni, hogy a munkajog és a kereskedelem között szorosabb legyen a kapcsolat, a kereskedelmi partnerországokban országos szinten is, illetve a méltányos munka esetében is. Mint említettem, itt az alap munkajogok is benne vannak, de a különböző szociális, társ, szociális védelmi szolgáltatások is, vagy a szociális párbeszéd is. Tudom, hogy az EU-nak vannak különböző tervei ezzel kapcsolatban, például a felelős ellátási lánc Nos, erre mind oda figyelünk, de ne figyeljük el, ne felejtsük el, hogy a kereskedelem ez egy több, éve, több évezredes történet. Ugyanakkor, amikor ezeket a szociális klauzulákat létrehozzuk, akkor nem szabad elfelejteni a hagyományokat sem. A kínai változásokkal a hidegháború végével igenis megnőtt azok száma, akik részt tudtak venni munkavállalóként a piacgazdaságokban. Vannak becslések erre megduplázódott, meg háromszorozott, sőt egyesek szerint meg négyszeröződött a munkavállalók száma, tehát elképesztő sok jelentkezett a rendszerben a munkavállalói oldalom, És eh, vannak eh, piaci szabályok, hogyha a kínálat növekszik, és ebben az esetben nem munkaerőről beszélünk, akkor az a bérekre lefelé irányuló nyomás gyakorol, és ez mindenek előtt igaz akkor, hogyha ez a ellátási sok olyan országból érkezik, ahol az életszínvonal a lényegesen alacsonyabb, de a munkakörülmények is lényegesen rosszabbak, mint a magas jövedelmű országokban ez megszokott. Ezzel együtt jelleg, ez önök is tudják, az információs technológia, logisztika változása a lehetőségeket kínált a cégeknek arra, hogy újfajta megállapodásokat, szervezeteket hozzanak létre, igen rugalmasan reagáljanak, több ezer kilométeres távolságból szállítsanak a beszállítóik. És most nézzük meg a munkahelyen, hogyan jelentkezett meg nincsenek pontos adatok arra vonatkozóan, hogy hányan dolgoznak ilyen ellátási láncon belül. 40 országot vizsgáltunk az ILO részéről az elmúlt években. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy némileg betekintést nyerjünk ez, erre a területre. Minden esetre arra vannak jelleg, hogy 40 országban 250 millió ember dolgozik a globális ellátási láncok keretében. A tehát 450 millió emberről beszélünk, tehát ez 300-ról növekedett az elmúlt időszakban, és ez a feltörekvő országokban egy nagyon jelentős arányt jelent a munkavállalókon belül, akár 40%-ra is juthatunk ebben a 40 országban, amely, ahonnan adatok állnak rendelkezésünkre ez a nemzetközi szintre emelkedése a munkának a termelési oldalon azt jelenti, hogy új lehetőségek jelentkeztek a fejlődésben, a gazdasági fejlődésben, és lehetőségek kínálkoztak több millió ember számára, több millió ember számára, hogy kiemelkednek a szegénységből. Ezzel időleg az ILO úgy számol, hogy 750 millió ember dolgozik, de nem tudja ellátni a háztartását, szegénységben élnek. Vagyis továbbra is súlyos problémák jelentkeznek, amelyekkel foglalkoznunk kell, a munkavállalók szegénysége, a working poor és egyebek említhetők. És ezek a munkahelyi lehetőségek egyébként egy versenynyomást is gyakoroltak, ami lefelé nyomja az árakat a termelői oldalon, és igyekeznek ezt megragadni egyébként a bérek területén is, de jelentkezik ez a munka munkakörülményekre, a idevágó törvényekre, a munkaidőre, alapvető jogok is szóba kerülnek, például az egyesülési jog, vagy a gyermekek munkavállalása, stb. Ez azt jelenti, hogy az emberek konkrétan érintve vannak, és tisztességtelen verseny jelentkezik a cégek között. Vannak olyanok, akik be akarják tartani a nemzetközi sztenderdeket, de ettől hátrányba kerülnek a versenypiacon és a kormányoknak is komolyan kell foglalkozniuk. A fő erők ezen a területen, az ellátási láncon belül egyébként a központok által európai országban, magas jövedelmű országokban vannak, és a szállítási idők is szóba kerülnek, amikor meghatározak, hol tudnak termeltetni, de foglalkozniuk kellene azzal is, hogy a túlsó végén az ellátási láncnak milyen munkakörülmények vannak, hiszen ennek vannak következményei a foglalkoztatásra is. Itt vannak fényképeink, nagy kiskereskedelmi láncok Amerikában, e, Európában, ahol összedőltek az épületek, ismerjük ezeket a képeket, nap mindent látjuk őket, vagy akár a kényszermunka, vagy a gyermekmunka is megemlíthetve ezen feltételek között. Ez drámai növekedés jelentkezett egyrészt a munkahelyekben, másrészt viszont a, nem tudott lépést tartani ezzel a munkakörülmények fejlődése. A hatalmas vál és gyors változások a munkaerőpiacon a termelés forradalmi változásából adódnak, de ez elvezet oda is, hogy mindenek között globalizált láncokban nehéz volt a munkafeltételeket megfelelően alakítani. Itt a kereskedelemben és nemzetközi kereskedelmi és nemzetközi megállapodásokban figyelembe kell venni ezeket a körülményeket. Az illó nagy figyelmet fordít arra, hogy hogyan alakulnak a globális ellátási láncokban a munkafeltételek, de az elmúlt húsz évben tapasztalatokat szereztünk, és arra jöttünk rá, hogy van lehetőség, de nem egyszerű megoldani ezeket a kérdéseket. És komoly erőfeszítéseket kellett hoznunk, és szeretnék egy néhány minden két sikeres példát bemutatni arra, hogy hogyan sikerül megváltoztatni az ellátási láncon belül a munkakörülményeket és az életszínvonalat növelni, hogyha kellő erőfeszítést fordítunk erre. Az első az ILO és a nemzetközi finanszírozási megállapodás a Világbank keretében született egy megállapodás itt a jobb munka jobban képzett embereket igényel, és megfelelő körülményekre kell teremteni, és be kell tartani a nemzeti és nemzetközi előírásokat. Pillanatilag 8, 8 óráról beszélünk, 500 cégbe és 550 millió munkavállalót érint ez. Itt a részletekbe megyünk, akkor meg kell néznünk, hogy betartják-e a termelési szinten az előírásokat és itt a beszerzőknek is fontos szerepet kell vállalniuk ebben. Hogyha találunk problémákat, akkor azt jelenteni kell, konkrétan megnevezve a mindenkori termelőt, és hogy hol konkrétan, hol sértették meg az előírásokat. Nyilván el tudják képzelni, ez a transzparencia igen erős ösztönzőt jelent mindenki számára, aki részese az ellátási láncnak, a termelő, a beszerző, a vevő, és mindenki érintve van ebben, és igen hatékonynak bizonyult ez a megállapodás egyébként. Itt fontos támogatást jelent egyébként a képzés erősítése is, megfelelő javulást kívánunk elérni egyébként. Itt eh, egy két, eh, két párti ellenőrző rendszereket kell létrehozni, és nemzeti szinteten, illetve hárompárti, tripartit rendszereket is kell alkalmazni a nemzeti szinten. A kormányok is részt vesznek ebben, illetve a két, a munkavállalói, a munkaadói szervezetek képviselői. Röviden szeretnék egy néhány példára kitérni, hogy hogyan tudunk mérhető eredményeket elni, például Kambodzsában a megállapodás eredményeként 2001 óta az második eredmény a Rana Plaza komplexum összeomlása két évvel ezelőtt Bangladesben, és önök is tudják, 1100 munkavállaló hunyt el a baleset következtében. Ez egy szélsőséges példája annak, hogy milyen kockázatok jelentkeznek a globális ellátási láncok miatt. Az illó a munkavállalója a munkahogyi szervezetekkel, a kormányjal is tárgyalt Bangladesen belül, és a megállapodást kiterjesztettük egyébként a későbbiekben a globális fenntarthatósági megállapodás keretében az Iló figyelt ennek a részletére, és egy sor lépést hoztunk, annak, tettünk annak érdekében, hogy a munkavállalók jogát, az egyesülési jogot is betartsák valamennyi országban, méghozzá én is biztonsági előírásokat pedig fokozottan ellenőrizzék. Ennek érdekében konkrét lépéseket is tettünk. Nem régiben két évvel ezelőtt, két évvel azután, hogy megszületett a megállapodás, ellenőriztük a feltételeket. Az értékelés arra jutott, hogy nagyon konkrét lépéseket kell megtenni, és nyilvánvalóan vannak még további kérdések is, amelyeket majd feltesznek, ekkor a részletekre is kitérhetünk. Egy jobb munkaprogramot indítottunk Bangladesben az ILO részéről, és reméljük, hogy ez segít majd továbbfejleszteni a helyzetet. Idén júniusban egy fontos vitát folytatunk a globális ellátási láncokról. 185 ország részvételével a kormányok és a munkavállalói munkadói szervezetek is jelenten vannak. Itt meg kell állapodnunk abban, hogy milyen konkrét lépésekre van szükség, milyen konkrét kihívásokkal szembesülünk, és konkrét, megvalósítható ajánlásokat kívánunk megfogalmazni, amiket aztán a konkrét terepen végre is lehet hajtani a munkavállalók érdekében és a növekedés érdekében. Köszönöm szépen, és kíváncsian várom a kérdéseiket, amennyiben vannak ilyenek. Köszönöm szépen. Az a real pleasure. Nagyon nagy örömmel hallgattuk, most pedig megadnám a szót a frakcióknak. Először is a néppárt kap szót. A koordinátor nincs itt. Fiszász úr következik. Köszönöm szépen. Polánszki asszony. Köszön, köszönöm ezt a részletes tájékoztatást. Szeretnék feltenni önnek egy kérdést. Szeretném megtudni, hogy az ILO hogyan vélekedik arról, hogy piacgazdasági státuszt kap Kína. Úgy gondolom, hogy Kína nem felel meg azon standardoknak, amelyeknek eleget kell tenni egy piacgazdaságnak az európai szociális és környezetvédelmi előírásokat nem teljesíti. Tehát itt beszélhetünk környezetvédelmi és szociális dömpingről is. Számos ország nem ismeri el ezt a státuszt, mint az USA, Kanada, Japán, India, Mexikó, és arról is beszélünk, hogy esetleg 3,5 millió munkahely elveszhet Európában, tehát ez nem egy kis jelentőségű téma, hanem nagyon is, nagyon, nagyon is fontos, amely komolyan érinti a vállalkozásokat, valamint az európai munkavállalókat is. Ezért szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. David Martin az SND részéről. Erik. Oui, merci, président. Merci, madame la directrice générale adjointe. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni abban a témában, hogy Irán vajon mennyiben tartja tiszteletben a különböző ILO egy, ö, egyezményeket. Ugye január végén ez aktuális lett, mert különböző francia szakszervezeti aktivisták felhívták az elnök figyelmét arra, hogy mi a helyzet Iránban. Több iráni szakszervezeti vezetőt is bebörtönöztek. Hogyan lehet az elérni, hogy az ILO tagállamai által aláírt egyezményeket minden tagállam betartsa, például Iránban is. Nagyon fontos, hogy szabadon engedjék ezeket a munkavállalókat, illetve szakszervezeti vezetőket. Ne felejtjük, hogy holnap például az iráni külügyminiszter ide látogat a parlamentbe, a külügyi szakbizottságba. Mit tehet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet azért, hogy ezeket a alapegyezményeket valóban tiszteletben is tartsák. Emma következik. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, mm. hogy megvitassa velünk ezeket a kérdéseket. Én arra szeretnék utalni, hogy a lényegi egyezmények ratifikációja szükséges-e olyan esetekben, hogyha bizonyos feltételek nem teljesülnek. Létezik-e százszerzalékos ratifikáció, illetve ami a fejlődő országokkal való megállapodásainkat illeti, az önvéleménye szerint az EU-nak szankciókat kell -e életbe léptetnie a munkajogi rendelkezések miatt. Bizonyos fejlődő országok úgy gondolják, hogy a vállalói standardok tekintetében visszaélnek álláspontjukkal, helyzetükkel, és arra törekszenek, hogy a saját termelésüket védjék, ahelyett, hogy őket segítenék tehát a gazdasági fejlesztés, gazdasági fejlődés útján hogyan lehet seg- elősegíteni a munkavállalói standardok érvényesülését. Nagyon nehéz ezen fejlődő országoknak eleget tenni az ilyen előírásoknak, az ilyen standardoknak. Éppen ezért, ha nem születik megállapodás, ez lassítja a gazdasági fejlődést, de talán nem javít a standardokon a jövőben. Köszönöm, Maritje. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes bevezetőt. Sok mindent elmondtunk már arról, hogy biztosítani kell azt, hogy a kereskedelem az emberek jólétét javítsa, illetve a különböző értékeket tiszteletben kell tartani. Azt szeretném tudni, hogy az önvéleménye szerint a szélesebb értelemben vett kereskedelem hogyan tud hozzájárulni a jólét emeléséhez, például az emberi jogi záradékok által, amiket ugye az Európai Unió beszokott építeni a kereskedelmi megállapodásaiban. És a politikai dinamikára is szeretnék utalni, hiszen tudjuk, hogy vannak országok, mint Egyiptom, amelyek papíron ugyan ratifikálták az ILO egyezményt, ugyanakkor a gyakorlatban nem tesznek eleget ennek lát-e valamilyen kockázatot abban, hogy elveszítik a hitelességüket, hogyha bizonyos országok aláírnak megállapodásokat, de nem tartják azokat tiszteletben. Tehát fontosabb az, hogy megjelenjen az aláírás a papíron, vagy inkább az, hogy a gyakorlatban érvényesüljön a megállapodás. Kockázatba kerül-e a rendszer, hogyha egyes országok úgy gondolják, hogy politikai érdekük aláírni a megállapodást, még akkor is, hogyha egyáltalán nem érdekük eleget tenni a megállapodásban foglaltaknak? Köszönöm. Madame Minör. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen. Köszönöm Poleszki asszony, hogy eljött hozzánk. Az Európai Unió nagyon sokféle országgal tárgyal kereskedelmi megállapodásokról, ezek közül azonban nem mind írták alá, nem mind ratifikálták a különböző ILO egyezményeket. Dél-Korea Ugye ott van a tíze megállapodás, amelynek kapcsán fontos az, hogy az összes fél alá írja, illetve ratifikálja az ILO egyezményeket. Mennyire fontos ez, illetve hogyan tudjuk elérni azt, hogy előre lépjünk-e téren? Janik? Merci, madame. Köszönöm szépen. Köszönöm nagyon. Nagyra értékelem ezt a bevezetőt, hiszen rávilágított arra, hogy milyen értékeik vannak. Egy értékláncot villantott fel. A 90-es években azt gondolta az ember, hogy a hidegháború végével, az ENSZ 80-as évekbeli egyezményeivel a kereskedelem liberalizációja automatikusan politikai liberalizmushoz is vezet majd a demokrácia szintjén. Az ENSZ-nek több egyezménye is volt, és úgy gondoltuk, hogy ez majd az ILO szintjén is megvalósul, de sajnos nem így történt. Nem ezek a tendenciák valósultak meg. Nagyon sok a különböző szabadkereskedelmi egyezmény, illetve gazdasági liberalizáció, de sok ország nem ismeri el az ILO egyezményeit. Kérdezném, hogy a szabadkereskedelmi témákban ön hogyan értékeli az EU-s intézmények munkáját, illetve ugye az EU végül is egy értékrendszert próbál megnyilvánítani a szabad kereskedelmi egyezményeiben. Ön szerint ezt megfelelően lelkesen teszi az EU, például a munkahoz való jog esetében. Azt hiszem két héttel ezelőtt volt egy vita Strasbourgban, az Európai Parlamentben a TISZÁról, erről az egyezményről. Itt, és a kereskedelmi biztos azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy bár az Európai Parlament megpróbálja nagyon szigorúan védeni az nemzetközi, a nemzetközi munkaügyi szervezet értékeit, de mégsem ez képezi a bizottság tárgyalási alapját. szociális normákban ön szerint például ki tudunk-e elég lelkesen állni, mint Európai Unió, vagy mit gondol ezek helyzetéről a világban? Köszönöm. Köszönöm, Feronul. úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm. Az imént megemlítették Kínát. Most én Európáról is szeretnék beszélni. Európában is ugyanis megvalósul a szociális dömping, és egyre olcsóbb a munka. Én mezőgazdaságról is szeretnék beszélni, a mezőgazdaság veszélyben van. Ezen a 70-es években már megjelent, mint probléma, szerintem ma is kell erről beszélni. A mezőgazdaságban különösen élesen jelenik meg a szociális torzítás. Mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy a Európai Uniónról, Unión kívülről érkező munkavállalók hogyan veszélyeztetik az európai munkavállalók helyzetét és szociális normáit. Köszönöm. Jude, a következő zászolónk. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőjét is. Volna néhány kérdésem. Említette hogy a kereskedelmi megállapodások 80%-a tartalmazza az ILO fő munkajogi egyezményeit. Vannak-e bevált gyakorlatok a végrehajtás szempontjából? Tudjuk, hogy jelenleg folyik a vita az EU és az USA között a TTIP kapcsán arról, hogy milyen fajta végrehajtást lehet érvényesíteni, hogyan lehet érvényesíteni a munkajogi egyezmények betartását. Van-e valami az ILO szemszögéből, amit ki lehet nemelni ezzel kapcsolatban? A GSP plus kapcsolatban lesz egy meghallgatás. Az EU jelentősen támaszkodik az ILO szakértelmére a GSP, GSP Plus kapcsán. Úgy tűnik, hogy a munkajogi egyezmények megsértése során a szakértői csoport, az, amelyet felhasználnak ahhoz, hogy megállapítsák, hogy szisztémikus jogsértésre került sor a különböző országok által, megsértik ezek a fő munkajogi egyezményeket. Be kellene, bele kellene menni részletesen a szakértői csoport munkájába. Hiba az, hogyha túlságosan erre támaszkodunk, hiszen tudjuk, hogy mennyire nehéz a munkáltatók, a kormányzatok, illetve a szakszervezetek között megállapodni a különböző országok esetében. Ez lenne a két fő kérdésem. És ami az ön szemszögét illeti, tudjuk, hogy a VTO súlyos helyzetben van Nairobit követően. Volt egy nagy lendület a van a két szervezet együttműködése irányába, most azonban az ILO a multilaterális kereskedelmi menetrendtől eltávolodott -e, hogy inkább a kétoldalú megállapodásokra helyezze a hangsúlyt. Van-e valamilyen konkrét menetrend a multilaterális témában? Elnök, köszönöm szépen! Nekem is volna néhány kiegészítő kérdésem, vagy megjegyzésem. Talán egy kicsit inkább általánosságban szólnék, hiszen a 21. század kereskedelmi stratégiáját vitatjuk meg, és ennek kapcsán próbáljuk eldönteni, hogy melyek legyenek a súlypontjaink. Természetesen a nyilvánosság előtt is fontos azt megítélni, hogy a kereskedelmi politika Eh, hasznos az emberek eh, számára vagy sem, ebben a tekintetben pedig a munkavállalói jogok eh, kulcsfontosságúak. Az első kérdésem Jude Curtin Darling képviselő kérdéséhez kapcsolódik. Itt ugye van két különböző filozófia. Egyfelől a munkajogok promóciója, ezek előmozdítása, vagy a szankciók a munkajogok megsértése kapcsán. Hogyan tudná definiálni, hogy mely a legjobb eredmény esetleg van-e egy köztes út, egy arany középút a jogok érvényesítése, valamint a megsértések kapcsán alkalmazott szankciók között. Megcélozhatunk -e esetleg egy ilyen arany középutat? A második kérdésem pedig a végrehajtás témájára utal, az ILO standardok végrehajtására. Esetleg Tudnál pozitív példákat említeni? Mindannyian eh, tudjuk a bangladesi fenntarthatósági megállapodást. Eh, említette, hogy eh, nem beszélhetünk még teljes sikerről, de vannak-e pozitív lépések, pozitív fejlemények? És az Európai, az Európai Unió hogyan tud nyomást gyakorolni a jobb végrehajtás érdekében. A harmadik kérdésem pedig szintén a végrehajtással kapcsolatos. Már itt joggal jegyezte meg, hogy vannak országok, amelyek különböző jelöegyezményeket aláírtak ugyan, de ezeket nem alkalmazzák. Az, e, az USA csak két fő egyezményt írt alá a nyolcból. Hogyan értékeli az ilyen standardok alkalmazását, ha ugye a formális ratifikációra nem került sor. És végül egy másik stratégiai eszmecsere során is megállapítottuk már, hogy manapság a globális értékképzési láncra összpontosítunk, nem pedig annyira a különböző országok közti kereskedelemre. Ez természetesen a munkavállaló jogok szempontjából még bonyolultabb, hiszen különböző érdekelt felekről kell beszélnünk a globális értéképzési lánc során. Nagyon sok az érintett ország, minden a különböző szervezet, illetve vállalat is érintett ebben a kérdésben. Említette, hogy nevén kell nevezni az érintetteket, például a globális értékképzési lánc során, és lehetne esetleg a termékeket tanúsítani, tanúsítványokat kiadni, amikor a különböző termékek során nem tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat, és így globális láncolatot kialakítani. Hogyan értékelni ezt? És valóban felmerül az a kérdés is, hogy ugye ott vannak a kereskedelmi preferenciák, a GSP rendszert meg fogjuk vitatni még. Lehetséges-e a GSP keretében preferenciákat meghatározni különböző szolgáltatásokra vagy termékekre nézve, amelyek megfelelnének az ilyen standardoknak. Tehát nem konkrétan országokra nézve meghatározni ezeket, hanem konkrétan szolgáltatásokra vagy termékekre a globális értékképzési lánc keretében. Most Arena asszony is megérkezett, ő is jelentkezett, úgyhogy ővé a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Megköszönöm a bevezetőjét. Több gondolatom is lenne. Az első Nyugat-Afrikáról szóló ILO jelentésben az olvasható, hogy a helyi gazdaságra, illetve a helyi munkaerőpiacra nagyon negatív hatással is volt a szabadkereskedelmi szabad egyezmény. Hogy lehet azt elérni, hogy ezek a szabadkereskedelmi egyezmények ne ilyen negatív hatásai járjanak a helyi gazdaságra? Önnek van ötlete azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az ellenkezőt elérni? Tehát, hogy pozitív hatása is legyen foglalkoztatási szempontból. Második dolog, a fejlőtt fejlett országokban a méltányos munkához mennyiben járulnak hozzá ezek az egyezmények? Ön az imént említette, hogy van itt plusz 150 ezer munkahely, ezek általában fejlett, fejlődő országokban vannak. A fejlett országokról azonban nem beszélt ott, és létezik-e a szegény dolgozó fogalma. Ez azt jelenti, tehát a kérdésem konkrétan azt úgy tudnám parafrazálni, hogy megjelente az a tendencia, hogy a dolgozó emberek szegénységben élnek. Harmadik dolog, Sokszor a munkajogról szóló, vagy a, vagy a fejlődésről szóló záradékok nem kötelező jellegűek a különböző egyezményekben. Ez azt jelenti, hogy nem is lehet igazán szankcionálni azokat a tagállamokat, amelyek, ezek nem, tart, amelyek ezek nem tartják be. A dolgozó szegénységgel kapcsolatban ez a negyedik kérdésem, vannak-e számadatai ugye tudjuk, hogy nagyon kevés ember kezében összpontosul a világ gazdagsága. Vajon a dolgozó, tehát munkából élő szegény emberek száma növekedett? Az úgynevezett Alina egyezménye Mexikóban 20 évvel ezelőtt volt, vajon ennek milyen hatása volt enélkül az egyezmény nélkül vajon meg elérte volna ezt Mexikó, amit el szeretett volna írni, illetve ennek következményeképpen elszegényedtek-e a, a munkavállalók? Solc úr, később jelentkezett, köszönöm szépen. Nem későn jelentkeztem, csak nem vették észre. Nem jegyeztek fel, pedig jelentkeztem. Köszönöm szépen egyébként az elmondottakat. Három plusz kérdésem van, amelyek ebben a formában talán még nem merültek fel eddig közös nyilatkozatról beszélt az Európai Bizottsággal, mi szerint a migrációs kérdés is egy fontos kihívás lehetne. Itt beszélünk egyébként a nemzetközi kereskedelem kapcsolatáról, az ILO val és hát közös akciótervek, cselekvési tervek is szóba kerültek. Az Európai Bizottság és az ILO mennyiben rögzítette a terveket. Egy októberi tárgyalásról van szó. Ha az idei évet nézzük, hát október óta drámai helyzet alakult ki, és engem bizony érdekelne az, hogy most mire koncentrál az együttműködés az ILO és az EU bizottság keretében. Vonatkozik ez a munka helyi lehetőségekre, a foglalkoztatás politikai perspektívákra, a bérek, egyenlő bérezés kérdése, EU-ból származók, illetve kívülről származók, illetve olyanokra nézve, akik most léphetnek majd a munkaerőpiacra következő kérdésben azt szeretném megfogalmazni az egyre növekvő egyenlőtlenség figyelembevételével a jövedelmeknél és konkrétan a béreknél is, és hát itt a nőket külön ki kell emelni. Érdemes lenne talán megnézni azt is, hogy itt az Európai Bizottság és az ILO együttműködése hogyan alakulhatna, a kereskedelmen belül hogyan lehetne ezt befolyásolni. Vannak egy specifikus kapcsolatok az ílón belül, és erőfeszítések, hogy a szociális egyenlőtlenségeket leépítsék. Most egyelőre ennyiben hagyom. Persze érdekelne az is, hogy kötelezővé tudjuk tenni a végrehajtást az ILO központi előröség vonatkozásában, hogyha a nemzetközi kereskedelemről beszélünk, fenntarthatósági fejezetekről van szó megfelelő foglalkoztatás politikai kritériumokkal, amelyeket perelni lehet, amelyeket ki lehet kényszeríteni. Képesek vagyunk erre, mert így lehet figyelembe venni a harmadik országban élő polgárokat is. Köszönöm szépen, Palanszki asszony. Visszaadom a szót önnek, azt gondolom egy sor kérdést kapott és megjegyzést, utána pedig az Európai Bizottság kap szót, hogy a saját szempontjai alapján reagáljon. Parancsoljon, Palászki asszony. mikrofon sajnos nincs bekapcsolva. Nem tudtam, nem, de van időm, úgy hallom. Egy sor kérdés véleményem szerint átfedi egymást, ugyanarra vonatkozott egy sor kérdés. Visszatérek majd ezekre külön-külön. A leggyakoribb felvetésről én is beszéltem, remélem emlékszem is mindenre, amit kérdeztek a migrációs kérdés volt az egyik fontos kérdés. Az ILO nagyon aktívan foglalkozik a migrációs kérdéssel, a tisztességes migráció esetét is figyelmek, egy sor országot ismerünk, akik bilaterális, multilaterális keretek között vizsgálják a kérdést, mi a legfontosabb folyosókat vizsgáljuk, amelyek fennállnak és azt már elkezdtük vizsgálni, mielőtt a nagy áramlat megindult Szíriából elmúlt nyáron, de megvannak már a folyosok régóta kelet és kelet-ázsia vonatkozásában, amelyek elindulnak ugye közel-kelet felé, ezek már régóta léteznek, és egy alapvető védelmet hogy tudunk biztosítani a vándormunkavállalók számára a tranzitban, az átváltozások során, illetve ha úton vannak, és hogyan tudnak eljutni az adott országokba, ezt is vizsgáljuk egyébként a szélsőséges kizsákmányolást, az embercsempészetet igyekszünk kizárni ezekből a folyamatokból, és védelmet kívánunk biztosítani a fogadó országokban, amikor már ott vannak az emberek, természetesen gyakran a minimálbér alatt dolgoznak, nem tisztességes, nem törvényes munkafeltételekkel, munkaórákkal, stb. Ezeket figyelbe kell venni, nagyon keményen dolgozunk egy sor országgal, amit leginkább foglalkoztunk, azok a főfolyosok voltak, amiket említettem az imént már, természetesen foglalkoztak az EU-val is, ez most felgyorsult az utóbbi időben, hiszen az EU új kihívásokkal szembesül az utóbbi néhány hónapban, hogy úgy mondjam, nem csak növekedett, hanem robbanásszerűen növekedett a menekültek száma az EU-afrikai párbeszéd, eh, például a migráció ügyében a két kontinens között hogyan tudjuk ezt kezelni, hogyan tudjuk javítani a migrációs körülményeket, és eh, figyelembe véve a pénzügyi forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak, természetesen igyekszünk munkahelyeket teremteni, azon országokban, ahonnan eljönnek a vándor munkavállalók, gyakran konfliktusok vannak, kiszámíthatlan a helyzet. Törökországgal, Jordániával is együttműködünk, hogy megfelelő programokat tudjunk létrehozni, hogy ők fel tudják szívni a migránsokat, és kezelni tudják a helyi embereket, a helyi munkanélkülieket is, hiszen vannak itt európai tapasztalatok, hogyha sokan érkeznek mondjuk Törökország esetében, két millió migráns munkavállalóról van szó, és a 800, 2 millióan érkeztek, 800 ezeren ebből szeretnének munkát vállalni, de ha munkáért teremtünk számukra, és túl sok a munkanélküli török, akkor ez nehézségeket okoz természetesen. Vannak sikeres kisebb projektek, de ha látjuk, hogy milyen méreteket ölt ez a helyzet, ez rendkívüli erőforrásokat igényel. Természetesen jól is fel lehet használni ezeket a forrásokat, erre figyelni kell, logisztikát, utakat, infrastruktúrát, iskolákat tudunk építeni ezekben az országban, tehát finanszírozni tudjuk ezeket a kérdéseket, ez meglehetősen munkaerőintenzív, például az építőipar, és ezt segíteni lehet volt. Azt hiszem egy héttel ezelőtt vasárnap volt a londoni konferencia, ahol helyszínen meg jelen voltunk, a főigazgatók egyébként igen bizakodóan nyilatkozott, azt gondolom, hogy a válaszunk az lehet, igen, az illót részt tud ebben venni, bátorítani tudjuk a résztvevőket, jó politikákat kell kialakítani, és ezen az alapon lehet nagyon konkrét munkahelyeket teremti kint a terepen, ahol erre szükség van. Nyugat-Afrika kérdése. El kell, hogy mondjam, a mi szervezetünk nagyon sok jelentést készít, nem tudom most konkrétan melyikre is gondolt, a kereskedelmi lehetőségek negatív hatással mert az ottani foglalkoztatásra. Azt hiszem, ezt szélesebb perspektívából kell vizsgálnunk. Azok, akik a foglalkoztatási hatásokat vizsgálják, a kereskedelmi megállapodások alapján, és hát itt ezek modellekből indulnak ki, és bizonyos projekciókat készítenek eh, az alapján, hogy hogyan működnek a gazdaságok, hogyha vannak eh, kereskedelmi akadályok, például, hogyha ezek megszűntnek, akkor milyen hatással járnak. Számos konkrét esetet vizsgáltak, vannak országok, amelyek hasonló gazdasági fejlettségi szinten vannak, ezeket vetjük össze egymással és hát a nettó hatás általában összességében pozitív, de hát a modell, van egy modell arra is itt, és abból indultam ki, sokan változnak, változtatnak munkahelyet például, tehát és nem lehet azt mondani, hogy csak pozitív hatások jelentkeznek hogy amikor az országok fejlettebbek, tehát magasabb jövedelmű országok, akkor inkább egy semleges hatással számíthatunk, mondjuk hatékonyabb, termelékenyebb lehet egy-egy ország, hogyha de látunk negatív hatásokat is. A Mexikóban például a NAFTA után meg lehet állapítani. Van itt egy gazdaság tehát, egy hatalmas mezőgazdasági ágazattal, viszont ez alacsony termelékenységű, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember dolgozik a mezőgazdaságban, és eh, a hozzáadott érték nem túl magas. Aztán megnyitjuk ezt egy fejlett mezőgazdaság előtt, eh, E, munkahelyeket teremtenek e, szolgáltatásokban, iparban, stb. Ez hosszú távon jelentkezik, de rövid távon a foglalkoztatásban van egy negatív hatás. Ezt nagyon jól dokumentáltuk Mexikó esetében egyébként, de azért annak ellenére azt mondjuk, hogy semmi sem változatlan, vannak ilyen elemzések, és komolyan kell venni az ilyen hatásokat is természetesen. Vagyis, hogy milyen modellezési eszközeink vannak, meghatározza azt is, hogy milyen eredményre jutunk hogyha megnézzük, hogy a rövid, hogy mi hogyan alakul a helyzet rövid távon, akkor vannak negatív hatások is természetesen. Lange úr kérdéseire visszatérve, ez a filozófiai megközelítés természetesen a munkajogok, a munkaközi életkörülmények nagyon fontosak, hogyha eredményt akarunk elérni hogyan tudjuk a legjobb eredményt elérni, ez a kérdés természetesen. Nincs olyan helyzetben, amikor a fejlődés, a promóció nem jó opció. Mindig vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, jó politikát kell kialakítani, ezt át kell venni, hogyha máshol jobban csinálják. Ez mindig része a megoldásnak természetesen. De ami a szankciókat illeti, jó, van, időnként szükség van szankciókra, de nem mindig. Tehát, hogyha kereskedelmi megállapodások például tartalmazzák azt, hogyha nem teljes mértékben vállalják a kötelezettségeiket, akkor az előnyöket sem vállalhatják, és ezért ez fontos dolog, hogy ezeket betartsuk. A másik fél most ne is tekintsünk például a munkavállalói jogokra, de hát természetesen, hogyha valaki előnyökhez jut, akkor a kötelezettséget is vállalnia kell. És nyilvánvaló, hogy ugyanezeket be kell tartani a munkavállalói jogok esetében és ez gazdasági előnyökhez is vezet. Tehát ha valaki betartja a munkavállalói jogokat, akkor a gazdasági előnyöket jelent számára. Ez egy fontos kapcsolat, hogyha nem tudjuk ezt figyelembe venni, akkor a munkajogi előírásokat mondjuk alacsonyabb szintre vinnénk, és ez egy probléma. Nem gondolom, hogy a dolgot, ugye elrettentő rendszerek, büntetések, adórendszer, stb. Ja, egy igazi, tényleges, elrettentő erőre is szükség van, előírásra is szükség van, annak érdekében, hogy az ösztönzőket jól tudjuk használni. Tehát azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyra kell törekedni. Hogy vannak-e pozitív megközelítések, amelyek beváltak egy jó néhány eh, példát említettem én magam is egyébként, eh, ahol a monitoring a gyárak szintjén, a termelő szintjén, az üzemekben, hogy betartják a nemzeti és nemzetközi előírásokat, ez egy fontos dolog. Ezt először bizalmasan a tulajdonossal közöljük, de aztán közé tesszük, és hát meg is történt már ilyen egyébként, és akkor nagyon pozitív eredményekre vezet ez Lange úr a tanúsítványozás kérdés a címkézés, hogyha elég pontosan tudjuk ezt megcsinálni, akkor az egész ágazatra alkalmazni lehet ilyet természetesen. Hogyha egy ágazatban sok a probléma, akkor ez egy lehetőség, de nagyon nehéz ezt a gyakorlati szintre levinni, hiszen nagyon pontosan, nagyon precízen kell dolgozni ebben az ügyben, és gyárról gyárra kell haladni, van egy gyár 500 munkavállaló, vagy 20 ezer munkavállalóval is van gyár, és ez mind különböző, és nagyon nehéz megvizsgálni, hogy mennyiben tesznek eleget az előírásoknak. Az információnak hitelesnek kell lennie, és hihetőnek kell lenni, és, nem, és olyannak kell elvégezni ezt a címkézést, vagy a tanúsítványozást, amelyik nem elkötelezett ebben az ügyben, nincsen összeférhetetlenség a témában, egyértelmű szabályokat kell alkalmazni, Egyébként az ILO azért volt ilyen sikeres, mert az ILO egy semleges, komoly reputációt bíró szervezet. És és a, akik végzik a megfigyeléseket, azok ismerik a területet, ezt egyébként számos más ágazatban is alkalmazni lehetne. Számos fejlődő ország van, amely eljön az illóhoz, és megkülönbözít bennünket, hogy hitele, hitelesítsük az ottani lehetőséget, de hát meg kell, hogy mondjam őszintén szólva, itt támogatásra van szükségünk, ezt egyelőre nem tudjuk megcsinálni, és meg kell nézni, hogy hol tudunk értéket teremteni ezzel, hol Vietnám és Kambodzsa egyébként fontos szerepet játszik a mi szemszögünkből ezen a területen. Egy sor kérdés foglalkozott Lange úr is, és mások is az ratifikációval és a végrehajtással, amikor megszületnek az egyes egyezmények hogyha megnézzük, hogy ratifikáljuk ezeket a központi előírásokat, én egy illó alkalmazott vagyok, mindig azt mondom, hogy ratifikálják természetesen, mert az részvevő országoknak ez fontos, hogy a központi előírásokat, ezek alapvető jogokat tartalmaznak, gyermekmunka, kényszermunka, tilalma, diszkrimináció, mentesség, kollektív tárgyalások kötelezettsége, ezek alapvető jogok, és persze ezeket alá kell inni és ratifikálni kell az 1998-as nyilatkozat, amely tartalmazta ezeket a központi standardeket, és ez egy nagy áttörés volt a maga idejében, az ILO megközelítésében, mert ezeket ratifikálni kell, és az ILO tagság alapján és a nemzetközi közösségre is számosan vannak. Itt a gazdasági életben résztvevőknek is kötelesség, hogy betartsák ezt. Ebben akkoriban mindenki a 185 tagállam, volt egy néhány kivétel persze, akkor is, akik tartózkodtak, ők tudták, hogy a saját teljesítményük nem az igazi, de 98%-ban a résztvevő országok támogatták, ami ott megszületett. Tehát meg a nemzetközi standardek a munka világára, és ezek kötelezők a tagállamokra nézve, egyébként ratifikáció nélkül is. Tehát, de ennek ellenére azt mondom, hogy ratifikáljanak az országok. Másrészt be kell tartani a szabályokat a ratifikáció nélkül is. De aztán az ILO felügyeleti rendszere is létezik, azon országok, amelyek ratifikálnak, azoknál sűrűbben van ellenőrzés, akár szigorúbb is az ellenőrzés, a szakértők betartatják az előírásokat. Egyébként az összes országot értékeljük, de itt megfelelő ciklusokban kerül csak sor, tehát a ciklus négy éves általában el, tudjuk mondani. A felügyelet nem annyira szigorú azokra nézve, akik nem ratifikáltak. Támogatom, persze mindenki ratifikáljon, mert egyébként de anélkül is be kell tartani. A végrehajtás természetesen ez magától értetődő. Minden rendszerben, minden országban, minden nemű munkajogban láthatjuk azt, hogy önkéntesen bizonyos dolgokat nem tartanak be, és a kormánynak be kell tartatni az előírásokat, és ezt neki kell ellenőrizni, és elrettentő szabályokra is szükség van, szankciókra szükség van, akár büntetésekre is szükség van, ha valaki ezeket nem tartja be a munkajogi sztenderdek esetében. Ez ugyanúgy van, mint más sztenderdeknél nem kell elmondanom önnek, ha bekapcsolják a tévét, minden héten látunk képeket, hogy hogyan sérülnek egyes országokban a munkajogi sztenderdek. Ez a valóság, és ezzel nem lehet elbújni természetesen. Itt a globális gazdaság integrációja során ez kialakult, és jobban láthatóvá vált. És nagyon konkrét nyomást kell gyakorolni egyes országokra, akik nem tartják be a standardeket. Nem csak a kereskedő megállapodásokon, vagy általános nyomást gyakorló eszközökkel, hanem más eszközöket is lehet alkalmazni. Több azt látni kell, a millenniumi célok megfogalmazása óta több száz millió ember került ki a szegénységből, vagy csak Kínát. Hogyha Kínát nem hívtuk volna meg ebbe, akkor nem sikerült volna még a felét se elérni annak, amit kett, ami 2015-ig elértünk ezen a területen. Ezt szem előtt kell tartani. Nem minden javult meg egyszerre, természetesen, de a haladás megfigyelhető. azt gondolom, hogy a némen sém kérdését felvetettem, itt a tanúsítványozás mennyire hiteles ez, ugye mennyire hihető az, ami történik, mennyire semleges ez ilyen ö, címkézés vagy tanúsítványozás. Azt hiszem, hogy az elején valaki rákérdezett a piacgazdasági státuszra Kína kapcsán, csak azt mondhatom, hogy eh, az ilo nincs álláspontja ebben a kérdésben. Kína és mások is az ILO tagjai, és ilyen kérdésekben, amelyek nem kifejezetten a mi mandátumunkba tartoznak, nem fejtjük ki álláspontunkat, álláspontunkat, úgyhogy eh, ebben a kérdésben nincs eh, álláspontunk. Elhangzottak kérdések a iráni helyzetre vonatkozóan. A felügyeleti rendszerünkbe érkeznek bizonyos időközönként panaszok különböző országokra vonatkozóan, mint például Irán. Azt mondhatom, hogy az elmúlt időszakban az Irán elleni szankciók megnehezítették az ILO munkáját, ugyanis gazdasági, pénzügyi tranzakciókat nem tudunk véghez vinni, tehát a jelenlétünk Iránban korlátozottabb, mint korábban volt. Remélhetőleg ez a jövőben javul. Azt hiszem, hogy többször szó esett a ratifikációról. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy az EU programja kellőképpen nagyra törő-e? Azt hiszem, hogy többen rákérdeztek erre. Én úgy gondolom, hogy amit az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság tesz a munkajogok, a szociális, illetve emberi jogok kapcsán, az megfelel nemzetközi sztenderdeknek. Ha megnézzük azt, hogy mit tartalmaz a GSP Plus, vagy a különböző kereskedelmi megállapodások, vagy adhok intézkedések, mint a bangladesi megállapodás, azt mondhatjuk véleményem szerint, hogy az Európai Unió élen jár ezen a területen. Mindent megtesz az előrelépés érdekében, és ez, ez nagyon fontos, ez egy nagyon jó hír, hogy komoly munka folyik az erőfeszítések érdekében, de az erőfeszítések és ezek sikere a kihívás jelentőségéhez képest arról tanúskodik, hogy komolyabb erőfeszítésekre van szükség az új stratégia, illetve az önök munkája. Úgy gondolom, hogy elismeri ezt a tényt, hogy több erőfeszítésre van szükség. Az eddigi stratégiák, az eddigi lépések hoztak sikereket, megfelelő irányba mutatnak, de valóban többre van szükség, ha tényleg szeretnénk megoldani a globális ellátólánc, az ellátási lánc problémáit, illetve a fejlődő országok problémáit, a kereskedelmi partnereink problémáit. Beszéltem például a szankciókról, illetve arról, hogy mit építünk bele a kereskedelmi megállapodásokba. Fontos lenne nyomon követni a TTIP alakulását, a tárgyalások alakulását az EU és az USA között. Eltérőek a megközelítéseket téren. Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy a különböző tartalmak, illetve kötelezettségvállalások, amelyeket az Európai Unió javasolt, valószínűleg nagyra törőbbek, mint az, amit az Egyesült Államok javasolt, de valószínűleg az Egyesült Államok álláspontja határozottabb az elrettentő hatás szempontjából. Egy olyan helyzetre volna szükség, egy olyan megoldásra, amely mindkét fél számára nyerő. Lehet, hogy alacsonyabbak lennének a standardok, nem lehetne ezeket betartani, tehát óriási az önök felelőssége a tárgyalások felügyelete szempontjából. Azt hiszem, hogy egy olyan megoldás, amely mindkét fél számára előnyös lenne, ez valóban egy globális standard lenne, mert ezt más országok is elismernék, és más országok is arra törekednének, hogy megfeleljenek ezen standardeknek. Folynak a tárgyalások és hosszú út vezet még el eddig az eredményig. Ami pedig a szociális dömpinget illeti, ez is felmerült a mezőgazdaság vonatkozásában, valamint a mezőgazdaságban dolgozók szociális jogaival kapcsolatban. Ez kapcsolódik ahhoz a megérzésemhez, amelyet a NAFTA-val és Mexikóval kapcsolatban tettem. Egy kereskedelmi megállapodás által kezdenek kivontakozni a kereskedelmi kapcsolatok, alacsony a jövedelmezőség, a, a kapacitás kezdetben, és lehet, hogy ennek lesznek nem szándékos hatásai. Elképzelhető, hogy a konvergencia felfelé mutat, ami mindkét fél számára előnyös, hiszen azik, akik elérik a magasabb szintű sztenderdeket, az európai sztenderdeket, nyilván ez számukra előnyös lenne, ugyanakkor ez az agregált keresletet is elősegíteni, ami mindkét fél számára hasznos lenne, de nincs garancia arra, hogy ez a tendencia bekövetkezik. Ezt pedig mindig figyelembe kell venni. És ez részben a fejlesztési támogatással is magyarázható. Gyakran az együttműködés hasznosabb, mint a kereskedelmi megállapodások, de ez egy olyan kérdés, amely során figyelembe kell vennünk, hogy nem szeretnénk semmiféleképpen egy lefelé mutató konvergenciát, és ennek a kockázata fennáll. A globalizáció jelenlegi jellege összefügg azzal, hogy véget ért a hidegháború, és Kínából Kína helyzet is megváltozott. Ezt egyfajta karikatúraként is minősíthetnénk, de úgy tűnik, hogy ez a konvergencia a középszint felé mutatott. Kínában emelték a minimális béreket kb. 400%-kal az 10 e, év során, máshol erre nem volt példa, éppen ezért ez egy nagyon jelentős eredmény. Tehát volt egy felfelé irányuló konvergencia, ugyanakkor kérdés, hogy megfigyeltünk-e a bérek szempontjából, hogy lefelé mutató konvergencia. Természetesen ezt sem tagadhatjuk, a statisztikai hivatalok tanúskodnak erről, szolgáltatják az erre vonatkozó információkat, hogy ez magyarázható a gazdasági tényezőkkel, de a globális gazdasági integráció szerepet játszott ebben. És ez kapcsolódik ugye a tárgyalásokhoz, a különböző szakpolitikák kialakításához. Ha szeretnénk elkerülni azt, hogy a középszint felé irányuljon ez a tendencia, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy ezen sztenderdeket hogyan lehet megőrizni, olyan sztenderdeket, amelyeket évtizedek során sikerült kialakítani. Volt egy konkrét kérdés a GSP-re vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy csak a standardok alkalmazására kellene támaszkodnunk. Véleményem szerint bármilyen fajta szakpolitika, például a GSP Plus, vagy a kereskedelmi megállapodások, az jeló felügyeleti munkáját kellene, hogy figyelembe vegyék. Van nálunk ugye egy szakértői bizottság, amely a különböző országok jogrendszeréből egyesíti a szakértelmet. Hogyan lehetne tehát ezeket a az egyezményeket végrehajtani a különböző országokban, jobban meg tudjuk állapítani, hogy a megállapodások teljesülnek-e. Ismerni kell az adott ország nyelvét, a szakértői bizottság meg tudja állapítani, hogy valami teljesül, valami jó felemények következnek ebbe, vagy sem, ismerni kell a terminológiát, de mindesetre nagyon jelentős információ tömeg jelenik itt meg. Mindenesetre az ILO óriási kapacitást halmozott fel ezen a területen. Kérdés volt az is, hogy a multilaterális kereskedelmi rendelkezések felől a két oldalú megállapodások felé távolodtunk-e el természetesen figyelemmel kísérjük a plurilaterális fejleményeket is, de mi úgy gondoljuk, hogy a multilaterális rendszerek, amelyek minden ország számára hasznosak, kevesebb esetleges negatív hatással rendelkeznek, mint más kétoldalú megállapodások. Létrejöhet ugyanis így néhány blokk, amely csak néhány ország helyzetének kedvez, nem pedig az összesnek. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót az Európai Bizottságnak. Tuninga asszonynak. A kereskedelmi és fenntarthatósági részleg vezetőjének. Azt hiszem, hogy ez egy új osztály a főigazgatóságon belül. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, hogy meghívott bennünket is erre a rendkívül érdekes eszmecserére, és köszönöm, hogy megkísérelte helyesen kiejteni a nevemet. Valóban új vagyok, január 1 -e óta dolgozom itt, és nagy érdeklődéssel foglalkozom ezzel a témával. Sajnos másfél múlva el kell utaznom, úgyhogy a holnapi eszmecseré nem leszek itt, a most felvetett témák pedig azt hiszem, hogy holnap is felmerülnek majd. Szeretnék Poleszki asszonynak is köszönetet mondani, csak hangsúlyozni tudom mindazt, amit ő is elmondott. Heti rendszerességgel vagyunk kapcsolatban az ájálóval, nagyon hasznosak vagyunk az önök által végzett munkáért. Kitűnő ugyanis az ájálóval az együttműködésünk. Említettem, hogy számos kérdés, amelyet most érintünk, kapcsolódik a kereskedelmi megállapodásokhoz. Holnap pedig egy nagyon érdekes jelentést fogunk megvitatni. Úgyhogy szeretném megragadni most ezt a lehetőséget, és elmondani, hogy kötelező érvényűek a munkajogi rendelkezésünk, és van egy vitarendezési mechanizmusunk. Egyetértek az értékelésével, Poleszki asszony. Az amerikai megállapodások valóban kevésbé nagyra törőek, és az európai rendelkezések ugyanakkor sokkal ambiciózusabbak. A GSP Plus-ra, monitorozásra is utalt, erről is eszmét cserélünk majd holnap. Az új kereskedelmi stratégia kapcsán egyetértek azzal, hogy ez elgondolkodtató lesz, a jövőre nézve a tisztességes munka és egyéb kérdések eh, ebben szerepet kapnak, ami pedig az ellátási láncot eh, illeti, ez az egyik ok annak, eh, amiért el kell utaznom, ugyanis több ország jelenlétével fogunk erről vitázni holnap, tehát nem csak a parlament, illetve a bizottság tulajdonítanak jelentőséget, hanem a tagállamok is. A kereskedelem szempontjából ennek nagyon nagy a fontossága, és örvendünk annak, hogy a globális ellátási lánc a következő nemzetközi konferencia napirendjén szerepel majd. Különböző szakpolitikák által próbáljuk ezt előmozdítani, például a befektetési politikák által, de más területeket is megemlíthetnénk. A kereskedelmi politikákat felhasználjuk annak érdekében is, hogy jövő partnereinkkel előmozdítsuk a fenntarthatósági fejezeteket, említette ugye a bangladesi megállapodást, szorosan együttműködtünk ott a magán ágazattal, és azt hiszem, hogy Bangladest külön ki kell emelnünk, mindig tehetünk többet is, de azért az ILO tudja, hogy milyen komoly erőfeszítéseket tettünk. A harmadik ország, amely együttműködünk, fontos, hogy nyitottnak mutatkozzon, hiszen nagyon fáradtságos ez a folyamat, az együttműködés a kormányzattal, illetve a magánszektorral, és ennél a, ebben a konkrét esetben együttműködtünk Kanadával és az Egyesült Államokkal is. Mindenesetre nagyon komoly erőfeszítések szükségesek. Lehet, hogy a pohár nincs teljesen tele, lehet, hogy még további lépések is szükségesek, de eddig is komoly lépéseket tettünk meg. Tudják, hogy számunkra nagyon fontos, hogy a nemzetközi szinten végezhessük a munkát. Az OECD foglalkozik az ellátási lánccal, de említették azt is, hogy az ILO mit tesz, mi ezt határozottan támogatjuk. A fő munkajogi sztenderdek betartása is rendkívül fontos. Különböző projektek során együttműködünk az ILO-val. Tehát számos együttműködés, számos projekt folyik. A prioritás számunkra az, hogy a lehető legjobb eredményeket tudjuk bemutatni, és számítunk arra, hogy az ILO-val, az OECD tagállamokkal és a parlamenttel is folytathassuk az együttműködést. Köszönöm. Föltehetnék önnek egy kérdést? Tunninga asszony. Számos olyan kezdeményezésünk van, amely pont arról az ágazatra vonatkozik, amit ön említett, Banglades és a fenntartható fejlődés van egyfajta plegyka, hogy a bizottság éppen egy kezdeményezésen dolgozik, már régóta él ez a plegyka. Sőt, állítólag munkacsoportjaik is vannak, amelyek már régóta ezzel foglalkozik. Tehát ruházati cikkekre vonatkozó lenne ez a kezdeményezés. Valóban van ilyen? Ez mennyiben kapcsolódik az ILO munkájához? Mit tud erről mondani? Válasz? Hát azt hiszem túl sokat akar tőlem. A főigazgatóság, amely egy ruha, ruházati cikkekkel kapcsolatos kezdeményezést kezdett el, ez egy másik főigazgatóság. Egyébként Létezik egy tanulmány, amit most készítenek a DG Defco-ban, de a bizottság több része gondolkodik ezen, megvan rá a politikai a tagállamokat is érdekli. Mi még mindig csak egyfajta előkészítő gondolatmenetben vagyunk, megnézzük, hogy a dolgok hogyan függnek össze, az ILO, az OECD odafigyel erre, és nagyon aktívak. Nyilván a nemzetközi munkának lenne hozzáadott értéke, de még túl korai lenne bizottsági szinten erről bármit mondani. Elnök, köszönöm. Enrég egy utolsó kérdés Pellaszki asszonyhoz. Nagyon sokféleképpen lehet azt értelmezni, hogy a munkajogot meg kell erősíteni. Az EU-ban sokan foglalkoznak ezzel, a különböző magáncégek is foglalkoznak ezzel. Hogyan lehet vajon koordinálni ezt a többféle kezdeményezést vagy megközelítést? You've hit on a, uh, Ez egy valós probléma, a koordináció kérdése. a tagállamok között, a kormányzat különböző szervei között sok országban a világon kéne koordinálni, ez nem egyszerű. Amikor ez nem sikerül, akkor bizony előfordul az a probléma, hogy egyes szervezetek egymással versenge, versengenek, vagy próbálnak minél inkább a középpontba kerülni. De olyan súlyos problémáink vannak ezzel kapcsolatban, mármint a munkajog javításával kapcsolatban. Én azt mondom, így 40 év elteltével, 40 év tapasztalattal a hátam mögött, hogy minden kezdeményezésnek örülni kell, aminek az a célja, hogy javuljon a munkajogi helyzet. Hogy Tuninga asszony is említette, bizony nagyon nagy erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy kis javulást elérjünk. Erre, ezt az, erőfeszítést, ezt az erőfeszítést ezt mindenképpen üdvözöljük, de nem árt a koordináció sem. Mondom, nagyon sokan törekednek arra, hogy lehetőleg láthatóbbak legyenek, legláthatóbb legyen az eredmény, de nem mindig van emögött megfelelő munka. Bizony vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem túl eredményesek, mások viszont annál inkább, sokszor nincs meg az adott szervnek, az a, adott szervnek a lehetősége vagy a kapacitása, hogy véghez vigyen egy kezdeményezést. Fontos, hogy egymásra építkezzünk, és nyilván ezt tudják önök is itt a szakbizottságban. A nemzetközi jognak egyfajta hálózatát kéne, kéne kiépíteni, valójában nincs meg annak, nincs erőteljes szövete ennek a hálózatnak, de a különböző együttműködésekkel, jobb normákkal, jobb egyezményekkel, kereskedelmi egyezményekkel, vagy OECD, vagy ILO nyilatkozatokkal. Ezek a, ezek a fellépések igenis erősíthetik egymást, tehát egyre, egyre erőteljesebbé válik ez a háló. Említettem például, hogy a TTIP is kiváló lehetőség arra, hogy kreatívan lépjünk fel, ki lehet építeni tehát ezt a fajta szövetet vagy hálózatot, a nemzetközi jog azt a, annak azt a szövetét, amely megkönnyíti ezt a munkát, hiszen hogyha erőteljesebb ez a hálózat, vagy ez a szövet, akkor még nagyobb az esély arra, hogy az különböző országok ezt respektálják. És bizony, sok sebesülést szereztem, miközben próbáltam koordinálni az elmúlt 40 évben, de hiba lenne azt mondani, hogy nem örülünk annak, hogy milyen sokan próbálnak erőfeszítéseket tenni ebbe az irányba. Köszönöm. Elnök, köszönöm, más nem kért szót, úgyhogy köszönetet mondjuk. Nagy öröm volt számunkra, hogy ön itt látog, ide látogatott hozzánk. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir... Kedves kollégák, a hatodik napi rendi pont következik. A folyamatban lévő háromoldalú tárgyalások állása, két trilógus van folyamatban pillanatnyilag, amely érint bennünket. Az egyik a kínzás elleni jog. Sáke asszony az előadójának a témának. Úgy tűnik, hogy közelednek az álláspontok az Európai Parlament és a tanács oldalán, mindkét oldalon. Vannak technikai jellegű ülések, amelyeket még le kell folytatni. Március 16-án lesz a következő háromoldalú párbeszéd, ebben az ügyben a következő trilógos, vagyis pozitívnak ítéljük a fejleményeket. A második jogalkotási folyamat a trilógusban a ásványi kincsek témája, amelyeket Winkler előadó úr készít elő. Hát úgy tűnik, hogy nem a gyors megoldás felé haladunk a tárgyalásokkal egyenlőre. Az február 1-én volt egy háromoldalú párbeszéd Strasbourgban, amit egyébként Vanderberg úr vezetett, a holland külügyminisztérium képviseletében. A véleményeket kicseréltük, és az Európai Bizottságot maga a biztosasszony képviselte, aki bizonyos kompromisszumos javaslatokat felvázolt egyelőre. Az atmoszféra jó volt, a légkör megfelelő volt, együttműködő volt, de hát számos területen eltérnek a pozíciók, még egyenlőre mindenek előtt, ami a kötelező jelleget illeti, és a vállalatok bevonását. Vagyis egyenlőre további időpontot nem is állapítottak meg, vagy állapítottam meg, mert a tanács felé világosát tettem, amennyiben nincs tárgyalási mandátum, akkor nincs miről trilógust lefolytatni, vagy kijelölni egy újabb időpontot. Ez a tanács játéktere most, hogy megteremtse a lehetőséget. Most megadom a szót az előadónak. Uh, Chairman, thank you very much, but I... Köszönöm szépen. Nem igen kell kiegészítenem, azt gondolom az eddigi tájékoztatást, amit öntől kaptunk, ez tényszerű volt ebben a formájában, és amint új dolgok jelentkeznek, és amire számíthatunk, annak a tanácstól kell érkezni. Náluk az ő térfelükön pattog a labda, és most Valamikor le kell folytatni a belső vitáinkat, de nem tartunk még ott. Vagyis a tanácsra kell várnunk, hogy előálljon a farbával. És <clears throat> azt gondolom, hogy az önkoordinációja alatt haladtunk, a plenáris szavazott, és most azt mondtuk, hogy konzisztensen kell vitatkoznunk, a parlament, a tagállamok, vagyis a tanács tárgyalnak, kialakítják a végleges álláspontjaikat, de hát most rájuk várunk, hogy mondják el, mit szeretnének, és meg kell várni, hogy mit mondanak, akkor tudunk mi egy belső álláspontot kialakítani. Én azt gondolom, hogy a céljaink egy kicsit eltérőek, de ez nem jelent súlyos problémát és várjuk a tanácsot, hogy megtegye az első lépéseit a saját szempontjai alapján. Köszönöm szépen, Winkler úr. Valóban a tanács felén pattog a labda, és az informális kereskedelmi minisztéri tanácson részt vettem meghívottként, mint a szakbizottság vezetője, és ott világosá tettem egyébként, hogy a tanácson a sor hogy megkapja a holland elnökség a mandátumot, olyan mandátumot, aminek segítségével tárgyalni is lehet. Mert különben nem fogunk tudni előrébb lépni. És érzeztem a holland elnöktől, hogy az ő érdekük is az, ők is szeretnék ezt befejezni, és szerintem ez kedvező a mi számunkra, hogy a hollandok itt is ambícionáltak, hogy úgy mondjam, hogy motiváltak, hogy a tanács haladjon ebben az ügyben. Önök is tudják, a holland elnökség a tisztességes értékteremtési láncokat az egyik legfontosabb témájának tekinti, felfedezte témaként, és már egy konferenciát is tartottak, és nyilván segít, hogyha a holland elnökség nyomást gyakorol. De hát nekünk is a dolgunk, hogy a saját kormányainkat egy kicsit lépésre késztessük, hogy ők is keressék a tárgyalási lehetőségeket. Ezzel a hatos napi pontot lezárom, félbeszakítom az ülést 17 óráig, és ezt követően zárt ülést tartunk.